ben először is Kronberg asszonynak adom meg a szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Közelmúltban Banglades fővárosában a rendőrség szerint többen haltak meg, legalább 18 ember esett eh, áldozatul. Eh, független, transzparens eh, kivizsgálását kérjük ennek az esetnek és más eseteknek is. Aggaszt minket a folyamatos erőszak és az, hogy megbénult Banglades a két politikai tábor harcának köszönhet következtében. Nagyon sajnálatos, biztos hogy nem sikerül megtalálni azt a kompromisszumot, amire a bangladesi embereknek szüksége lenne ahhoz, hogy kinyilváníthassák akaratukat a demokratikus változások iránt. Banglades a szegénységből próbál kiemelkedni, és megpróbálja újra indítani az iparát. Tudjuk, hogy a szörnyű baleset, amikor összeomlott egy gyár, 800 ezer munkás életét okozta, egy olyan iparágban, ahol 4 millióan sokan dolgoznak. Sürgető felhívást intézünk az összes politikai szereplőkhöz, hogy ne hássák alá még inkább az ország gazdasági és politikai stabilitását. A bangladesi embereknek jó vezetésre, a munkajogok és az emberi jogok, nők jogainak a betartására van szüksége. Köszönöm, most pedig Kovál úr következik egy percben, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. A bangladesi események valóban nagy aggodalomra adnak okot. A választások után, illetve a választások a hatalmon lévők és az ellenzék közötti békés versengésnek kellett volna megtörténnie, de nem ez történt. Bangladesben nagy az érdeklődés az EU vélemény álláspontja iránt. Ma nagyon fontos dolgokról kell ezért véleményt nyilvánítanunk. Itt nem csak politikai konfliktusról, hanem vallási összecsapásokról és konfliktusokról is szó van. Nagyon aggasztó, hogy a választások után ilyen sok erőszakos cselekményre került sor. Világos üzenetet kell küldenünk, meg kell fogalmaznunk azt, hogy azokat az erőket támogatjuk, amelyek azért küzdenek, hogy megnyugodjon a helyzet Bangladesben legalábbis minimális szinten a két nagy politikai erőnek ki kell egyezni egymással. Köszönöm szépen, Kavalúr, de Kejzer asszony következik. Köszönöm, A vitatott bangladesi választások erőszak kirobbanásához vezettek, és több mint 21 áldozatot követeltek. A szám az egyes forrásoktól függően változik. Ezzel az állammal baráti viszonyunk van, és számtalan alkalommal sújtották olyan tragédiák ezt az országot, amiről itt is beszéltünk. A a választásokat nem figyelhettük meg, ugyanis az ellenzék bolykottálta azokat, de különösen a BNP nacionalista párt bolykottálta ezt, ami 2001-ben a szavazatok 41%-át szerezte meg, és két, az, a mandátumok kétharmadát szerezte meg a parlamentben. Tehát ez a bolykot meggyengítette a választásokat, és az Avami Liga újraválasztása nem volt meglepetés, de nagyon gyenge volt a részvétel, ami megrendítette a választások hitelességét. Arra biztattuk a kormányt, hogy vegyen részt egy demokratikus folyamatban, és ismételje meg a választást, hogyha ez szükséges. Frau Kollegin de Kaiser. Köszönöm, de Kaiser asszony. Benien kollega következik másfél percben. Kezdhetem? Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sajnálom, hogy Bangladesben nem sikerült demokratikus, mindenkit bevonó választásokat tartani. Olyan szabad társadalomban hiszünk, ahol mindenki szavazhat. Ezt pedig hiteles, inkluzív választásokkal lehet biztosítani. A kormány és az ellenzék Bangladesben a bangladesi emberek érdekét kell, hogy első helyre tegyék, és akkor így egy megállapi, meg, egy, meg kell, hogy engedzenek abban a a formulában, amiben új választásokat lehetne tartani. A bangladesi emberek eh, véleményét tiszteletbe kell tartani. Elítélem az erőszakot, de az önkényes repressziót is, és az ellenzékiek eh, őrizetbe vételét is. Az őrizetbe veteket eh, szabadon kell bocsájtani. A nemzetközi büntető törvényszék szerepé sem pozitív. A halálbüntetést ismét bevezették, és ez is megosztó tényező lett, és erről nem mondott véleményt a Nemzetközi Törvényszék. Az Egyesült Királyság konzervatív pártja most úgy tűnik, hogy támogatja a Bangladesben a halálbüntetést, hogyha jól olvasom, akkor külön szavazást kértek ez ügyben. Végül Lady Ashton főképviselő nagy euró, diplomáciai nyomás kellene, hogy kifejtsen az ellenzéki vezető, ma délelőtt pozitívan úgy nyilatkozott, hogy az ellenzék eh, sztrájkra hív fel, de megpróbálnak kompromisszumra jutni az ellenzékkel. Bízunk abban, hogy ez így fog történni az alapjogok, a demokrácia és az emberi jogok eh, védelme érdekében. Herr Kollege, zunächst vielen Dank, Herr Kollege Benjen. Herr Kollege... Köszönjük szépen, Benjen úr. Most Tenok úr kíván ügyrendi kérdésben felszólni mivel a konzervatív pártot most egy liberális képviselő megszólította, a konzervatív párt azért ellenzi a halálbüntetést, mert mert ez egyéni meggyőződésünk, nincs közös véleményünk a kérdésben. Köszönjük szépen, Tenek úr. Másfél percben most Szauza asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Sokat hallottunk azokról a történésekről, amelyek körbevették a választásokat előtte és utána. Itt is halálos áldozatok voltak, politikai vezetőket lefogtak. Itt az ideje, hogy vizsgálat induljon, hogy konkrétan mi is történt. És akiket pedig eh, politikai meggyőződésük miatt csuktak be, azokat azonnal el kell engedni. súlyos összecsapásokat váltott ki a választás. Bangladesben iszonyúak a munkakörülmények, nagyon alacsony bérekért dolgoznak a munkavállalók, és ne felejtsük el, hogy a bangladesi textilgyár összeomlása kapcsán ezer ember volt ennek az áldozata. Már elfogadtunk ebben a témában egy állásfoglalást. A tagállamoknak tehát arra kell törekedniük Európában, hogy jogszerűek és tiszták legyenek a szerződéses viszonyok, kevesebb teret nyerhessen az illegális alkalmazás. Kacs Barek úr kap most szót. Köszönöm, elnök úr. 2013 elején több mint 3000, 300 embert öltek meg a választás napján. Ez volt Banglades függetlenség óta a legnagyobb mészárlás. A bangladesi gazdasági és társadalmi ö, eredményeket ez nagyon alása, ez az újfajta erőszak. A halálbüntetés kérdése éppen ezért nagyon aggasztó és aktuális kérdés. Moratóriumot kellene a halálbüntetésre kiszabni. Az etnikai és vallási, különösen a hindu kisebbség helyzete elviselhetetlen. Folyamatos zaklatásnak vannak kitéve, terrorista cselekményeket követnek el velük szemben. Kompromisszumra van szükség, nem erőszakra ebben az országban. Ennek van hagyománya. Köszönjük, Kasmarek úr! Ezek voltak a szerzők. Most a frakciók által kijelölt felszólaló következnek Posselt úr egy percben. Elnök úr, amikor fiatal férfi voltam, az első nagy politikai ö, konfliktus ö, Pakisztán szétesése volt, Bagledes függetlenedése. Ezek akkor drámai események voltak, az indokínai háborúval párhuzamosan zajlottak. Mindmáig nem tudott ez az ország lábra állni. Néhány dinasztia uralkodik, ott brutálisan elnyomják a lakosság többségét, és főleg természeti katasztrófák és a bődöletes szegénység miatt kerül az újságok első oldalaira az ország. Az utóbbi években nagyon lassan elindult egyfajta civilizálódás, és ö, első lépéseket megtették a jólét irányába, de ez úgy tűnik, hogy csalódást okozott, mert még demokráciáról szó sincs. Demokrácia nélkül gazdaságilag sem fog tudni tovább lépni. Nem lehet úgy egy országot fenntartani, irányítani, hogy gyakorlatilag iszonyú elnyomás érvényesül a munkavállalókkal szemben. Répó kollégának adott egy percben. Puhemies, Bangladesissa järjestetyt Elnök úr, a bangladesi parlamenti választások sajnos kudarcot, kudarcba fulladtak, nem utolsó sorban azért, mert az ellenzék bolykotálta a választásokat. 2013-ban az ország függetleni válásának történelmében a legerőszakkal terheltebb év volt. különböző táborokhoz, politikai táborokhoz tartozók megbénították az ország életét vallási, kulturális kisebbségek elleni támadások következtek be, halálos áldozatokkal jártak. Ezeket mindenképpen ki kell vizsgálni, hiszen a kormány erők is részt vettek ezekben a támadásokban, és ennek véget kell vetni. Nagyon fontos, hogy a bangladesi parlament megszüntesse a halálbüntetést sok a fájdalom, sok még a be nem gyógyult seb, nemzeti megbékélés nélkül ez a társadalom nem tud tovább lépni. Köszönöm szépen, Répó kollega, Czárnecki képviselő következik. A bangladesi választásokig Dél-Kelet-Ázsia működő demokrácia volt Banglades. Most problémákkal szembesülünk. A háborús bűnök ügye jól demonstrálja azt, hogy milyen hozzáállást tanúsított a kormány bűnösnek találták és elítélték számos emberiség elleni bűncselekmény elkövetéjét. Úgy próbálták konszolidálni a kormányzást, hogy megszüntették a semleges párton kívüli ügyvezető kormány intézményét. Az ellenzék pedig bolykottálta az ellen, a választásokat, és a Jamatis iszlámi súlyosan veszélyezteti a demokráciát. Remélhetőleg az új kormány megpróbálja a károkat valahogy begyógyítani, és ismét a demokrácia útjára vezetni Bangladest. Köszönöm, Csárnecki kollega. Páska úr következik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 konfliktusok következtében eszkalálódott az erőszak. A bangladesi nacionalista párt, a BNP, az ellenzéki párt bolykottálta a választásokat az erőszakos cselekmények miatt. Ennek következtében nagyon alacsony volt a választási részvétel, és így az Avami Liga győzelme, a választási győzelme nem tekinthető teljesen legitimnek. Éppen ezért olyan feltételeket, körülményeket kell teremteni, ami lehetővé teszi a politikai erők között a párbeszédet. Így lehet megakadályozni, hogy tovább eszkalálódjon az erőszak. Ehhez vezető lépés lehetne az, hogyha létrehoznának egy ügyvezető kormányt, pártoktól semleges ügyvezető kormányt, vagy pedig, ha új választásokat írnának ki. Köszönöm szépen. Paska kollega Kukán úr következik egy percben. Köszönöm szépen. A bangladesi helyzet válságos. Nem minden probléma új, de vannak ilyenek is. El szeretném ítélni ezt az erőszakot, amelyel a választások kapcsán szerveződött megmozdulásokat leverték felszólítom a bangladesi kormányt, hogy rendőri erőinek világos, jogszerű utasítások alapján adjon utasítást a fellépésre. Nem volt indokolt a véres fellépés a, a, a szegénység ellen tüntető részben nőkből és gyerekekből adó tömeggel szemben a politikai erőket pedig felszólítom, hogy folytassanak egymással párbeszédet. Bangladesnek továbbra is vissza kell terelni a politikai pártjait a demokrácia mm, útjára. Az 91-ben létrejött demokrácia óta először nincs jelen az ellenzék a parlamentben, nem tükrözi a parlament a lakosság politikai véleményét. Most André Kiene asszonynak adok szót. President colleagues, on December the 5th, like... Elnök úr, kedves kollégák! December 1-én eh, eh, volt egy lépés a eh, szabad és tisztességes választások irányába. Ma pedig mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy ennek a választásnak mi volt az eredménye, és mi volt a következménye. A kormány önkényesen letartóztatott ellenzéki politikusokat, és a rendőrséget is bevetette a saját céljai érdekében. Úgy gondoljuk, hogy minden opciót meg kell fontolni, egy új választást is, ahol minden párt hajlandó magát megméretni, hogy valódi választási lehetőség legyen. Ezt a folyamatot valahogyan jobbá kell tenni. Kollégin Andrikéne. Köszönöm szépen, Andrikéne asszony. A CatchDI eh, eljárásban majdnem tizen kérnének szót, tulajdonképpen kettőt irányoztunk elő. Sajnos eh, nem tudom azokat figyelembe venni, akik már hozzászóltak a vitában. Hübner képviselőasszonyi a szó először. Köszönöm szépen, elnök úr. A bangladesi választások a demokrácia ellentétjét demonstrálják, nem csak azért, mert az ellenzék nem vett részt ebben, hanem azért, mert nem voltak független választási megfigyelők, akik feltáratták volna az esetleges szabálytalanságokat. Most már egy párt hatalma van, és megnyerte a választásokat, de láthatóan nagyon elégedetlen ezzel az eredménnyel a lakosság. Ez nagyon jól megmutatkozott a tragikus események során. Bangladesben számos ember életét vesztette a tiltakozások során. Párbeszédet kell, hogy kezdjen a kormányzat az ellenzékkel, nehogy még több vérontás legyen, esetleg polgárháború törjön ki, amelynek még több halálos áldozata lenne. Köszönöm szépen! Hibner asszony, most pedig Géringer Ödenberg asszony zárja le a hozzászólásokat temat Bangladesh powraca ponownie na forum parlamentu. dwa miesiące temu alarmowaliśmy o szerzącej. köszönöm elnök úr! két hónappal ezelőtt is beszéltünk már bangladesről akkor az erőszak volt a téma. a januári választások amelyeket bojkottált az ellenzék csak elmélyítették az ország problémáit. A választásokat megelőző felkelések 300 áldozattal jártak. Az állami tulajdont megrongálták, és ami még inkább aggasztó, az az, hogy senki sem próbál politikai úton megbékélni és megegyezni a másik féllel. Még akkor sem, hogyha ezt a nemzetközi közösség is támogatná a hatóságoknak fel kellene hagyniuk az ellenzék elleni letartóztatásokról és a kisebbség elleni erőszakkal. Minden politikai foglyot szabadon kellene engedni, és a politikai megoldásért kellene elkezdeni dolgozni. Köszönöm, Géringer de Odenberg asszony. Mikálszki úr, ügyrendi kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr. A ügyrendi kérdésem a következő. Elhangzott, hogy a KSDI eljárásban csak egy vagy két hozzászólást tud megengedni az elnök úr és nem kapnak szót azok, akik az előző eszmecserében már szóltak. Meg tudja magyarázni, hogy miért mondta ezt, hiszen az, aki az eszmecserében már részt vett, őt ne diszkrimináljuk azzal, hogy nem vett részt a spontán hozzászólásokban. Miért nem engedi meg a többi hozzászólást, elnök úr? Migalszki úr, hát azt teszem, amit megtehetek, de vannak bizonyos kiválasztási kritériumokat, amelyeket be kell tartanom. A kecsdiai eljárásnak pont az a lényege, hogy azok, akik nem kapnak olyan szót a frakciójuktól, vagy nem kapnak hozzászólási időt, hogy nekik is legyen lehetőségük a szólásra. Egy kritérium az például, hogy ne csak egy országból kapjanak lehetőséget a képviselőt, hanem egy másik kritérium lehet az, hogy azok, akik már egyszer hozzászóltak, ne szóljanak még egyszer a kezdiás során. Hogyha most csak két perc, két percünk van, hát valamilyen kritériumra kell hivatkoznom, nincs több időnk, és erről most teljes viszem bizonysággal nem fogunk vitát nyitni, lezártam a spontán hozzászólásokat. Migalski kollega, erről most nem fogunk vitatkozni. Biztos úr. Az European Parliament. Elnök úr, tisztelt eh, képviselők, Üdvözöljük eh, a parlament eh, sürgősségi állásfoglalását, osztjuk az aggájaikat a legutóbbi fejleményekkel kapcsolatban. Az Unió nagyon aktívan közreműködött a választások előtti időszakban elítéltük az erőszakos cselekményeket, és arra ösztönöztük az összes pártot, hogy kezdjenek párbeszédet a, a békés, átlátható, befogadó és hiteles választások érdekében. Egy uniós megfigyelő missziót is elterveztünk, és Catherine Ashton is nemrég találkozott Banglades illetékes minisztereivel. Sajnos a szavazás előtt egy erőszak kitörést tapasztaltunk. Nagyon sok szenvedést és anyagi kárt is okozott ez a cselekmény. Nők, gyerekek és vallási, valamint etnikai kisebbségek tagjai is áldozatul estek ennek. A főpártoknak nem sikerült megegyezniük, abban, hogy hogyan lehetne befogadó választásokat tartani. A nacionalista párt, a BNP úgy döntött, hogy bolykottálja a választásokat, míg az Avami Liga úgy határozott, hogy továbbra is versenyez ezeken az egyoldalú választásokon. Ezért egy uniós, ezért nem lett volna érdemes megfigyelő missziót küldeni. Koval úrnak köszönöm a munkáját az, a választások előkészítésében. Ezeket a választásokat is az erőszak fémjelezte, és kevesen is mentek el szavazni. És ezután ismételten elítéltük az erőszakot, és felhívtuk az érintett feleket az együttműködésre. Az Abami Liga és a Nacionalista Párt meg kellene, hogy egyezzen egy lehetséges kiútról, és egy átlátható, hiteles választás kellene, hogy tartsanak. Ez lenne a bangladesi emberek érdeke is. Reméljük, hogy őszinte párbeszéd és egy teljes teljesen tisztességes választás meg tudja oldani azokat a politikai, gazdasági kihívásokat, amelyekkel az ország szembenéz, például a gyár biztonság ügyét. Hát továbbra is igyekezni fogunk a fenntarthatósági paktumot betartatni, és igyekszünk támogatni a bangladesi demokratikus folyamatokat. Köszönöm szépen! Vielen Dank, Herr Kommissar Kallas. Köszönjük, Kallas biztos úr. A vita, vitához kapcsolódóan hat állásfoglalás indítvány nyújtottak be a frakciók, ezzel lezárom erről a témáról a vitát. Most délután fogunk még róla szavazni. Következő napi rendi pontunk az LMBT személyek kriminalizálására irányuló közelmúltbeli lépések. Ebben a témában először a szerzők kapnak szót.